Ladies, gentlemen. Hölgyeim és uraim, kollégák, elkezdhetjük az ülést. So, the agenda you have draft a napi rendtervezetet elküldtük önöknek. A szavazás időpontjával probléma van, mert az elmúlt koordinátorok ülésén úgy döntöttünk az általános tarifa preferenciákról, hogy elhalasztjuk a szavazást. Biztos vagyok abban, hogy március 3-án kerülhet sor majd a szavazásra, és én magam is támogatni fogom ezt a változtatást. Függetlenül ettől a problémától a napirendet azért el kell fogadnunk. Van-e ellenvetés? mai napig beérkezett információkat megkaptuk, és hogyha bárkit valamelyik téma különösen érdekel, akkor ezt jelezheti a titkárságnak. A harmadik napirendi pont, az első tartalmi jellegű napirendi pont, a Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatás. Ez az első eszmecsere, én vagyok a jelentéstevője ennek a témának, és a következőket gondolom. A bizottság azt javasolta, hogy további makroszintű pénzügyi támogatást nyújtsunk Grúziának 46 millió euró értékben, ennek fele támogatások formájában, a második fele pedig hitelekben valósulna meg. Mint ahogy emlékeznek le, az előző makroszintű pénzügyi támogatásra vonatkozó javaslatot az INTA korábban elkészítette, ez Moldovára és Ukrajnára vonatkozott. és az eszközök tényleges megvalósításával kapcsolatban sikerült az átláthatóságot, illetve a beszámoltathatóság elvét érvényesíteni. A bizottság követte mindazt, amiben a parlament és a tanács megállapodtak az elmúlt két eset alkalmával. Ennek a szövegnek a lényeg a következőben áll, mindez az előző az áradékainkkal teljes mértékben összhangban van, Ukrajna és Moldova kapcsán. Tehát ezt a javaslatot elfogadottnak tekinthetjük az egyszerűsített eljárás keretében. nem a szokványos eljárást alkalmazzuk, a bizottság teljes javaslatának elfogadásában. Arról kell döntenünk, hogy haladjunk-e az egyszerűsített eljárás keretében tovább, módosítók nélkül, annak érdekében, hogy időt takaríthassunk meg. Rengeteg pontunk van a napirenden, megadom a szót a saját javaslatommal kapcsolatban. Kérem, nyilatkozzanak az egyszerűsített eljárást, el szeretnék-e fogadni. Taylor, Taylor. Um, from the ICR? E no, a zöldek képviseletében parancsoljon. Mi a jó oldalon állunk, az egyszerűsített eljárásnak nem szeretnék ellent mondani, de két nagyon rövid megjegyzésem lenne a tartalmat illetően, és egy nagyon rövid megjegyzésem lenne a folyamattal az eljárással kapcsolatban. A grúz kormány társ felelőse a 2008-as konfliktusoknak Oroszországgal kapcsolatban, És nagyon fontos, hogy a támogatással ne járuljunk hozzá a katonai kiadások növeléséhez. És nagyon fontos, hogy ezt a biztosítékot megkapjuk Grúziától. Tehát a bizottság jó lenne, hogyha az elmúlt évekre visszamenőleg információt adna a sok kiadásával kapcsolatban. A parlament nagyobb átláthatóságot kért eh, az IME támogatásával kapcsolatban, és azt is kértük, hogy a bizottság számoljon be nekünk. Nem tudom, hogy ez megtörtént-e már. Végül pedig, ami pedig az eljárást illeti, a szakbizottságnak új tagja vagyok, és szomorúnak találom azt, hogy eh, minden egyes IMF programot különleges intézkedésként tekintünk, és adhok eljárás keretében taglaljuk. Jó lenne, hogyha a bizottság egy keretmegállapodást nyújthatna a makroszintű támogatásokkal kapcsolatban. Köszönöm szépen. Van-e egyéb megjegyzés, még mielőtt megadom a bizottságnak a szót? Reagáljanak kérem a feltett kérdésekre, megjegyzésekre, de úgy tűnik nincsen megjegyzés. Tempránónak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Az MFA pénz természetesen a források erősítésére szálljunk. Ami a ennek az intézkedésnek a különleges voltát illeti, ez a típusú intézkedés különleges, valóban ezek a makroszintű támogatások. A tanácsnak és a bizottságnak, a, biz- a parlamentnek bemutatta a bizottság javaslatát, és a bizottság nagyon komolyan dolgozik azon, hogy finalizálja a végső szabályozást, amelyet a parlamentnek, illetve a tanácsnak hamarosan be fog mutatni a menetrend értelmében mindez márciusban történhetne. Köszönöm szépen. Ki szeretné ezt egészíteni a bizottság valamivel? Hiszen az a bizottság feladata, hogy informálja a parlamentet. I'm, I'm sorry, I'm, I'm not sure I, I got this part of the question. Nem tudom, hogy értettem-e az előző kérdést. Put forward is whether regarding the other previous uh, a korábbi makroszintű támogatásokra visszatérve, amelyet Ukrajnának és Moldovának juttattunk, meg szeretnénk kérdezni, hogy a bizottság eleget tesz-e annak a feladatának, hogy informálja a parlamentet a legutóbbi fejleményekről. Köszönöm, igen, elnök úr. Természetesen minden évben éves jelentést mutatunk be a makroszínet, makroszintű támogatásokról június vége előtt fogjuk ezt megtenni, ami Moldovát illeti. A fellépés első része megvalósult, ami pedig Ukrajnát illeti, még mindig egyeztetünk ennek a fellépésnek a feltételeiről. Ez még nem fejeződött be, jelentős előrelépést sikerült tenni, de vannak olyan kérdések, amelyeket a végső megállapodás előtt tisztáznunk kell. Természetesen részletesebben fogjuk Önöket majd tájékoztatni az éves jelentésben. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Úgy tűnik, hogy a bizottság megválaszolta a kérdést. Nincsen ellenvetés a javaslatommal kapcsolatban. Elfogadottnak tekinthetjük ezt a javaslatot, ellenvetés nélkül, és nincsenek módosítók sem. És a plenárison majd a végeredményről beszámolunk. A négyes napi rendi pont következik innovatív unió, Európa átalakítása a válság után világnak megfelelően. Az Európai Unió 2020 stratégiájában az egyik legfontosabb kezdeményezés az Innovatív Unió. Az ITRE az illetékes, és a mi szakbizottságunk úgy döntött, hogy véleményt fog készíteni a jelentéstevő Inez Weidere, a néppárt képviseletében ő nincs itt. Hát Daniel Kaspari fogja őt helyettesíteni, parancsoljon. Um, Chairman, I won't... Tisztelt elnök úr, nem tudom a képviselő asszonyt helyettesíteni, de fel tudom olvasni a szavait. Vedere asszony azt kérte, hogy olvassam fel a következőket. Kedves kollégák, engedjék meg, hogy először is elnézést kérjek, amért nem tudok a második eszmecserén részt venni. Korábbi megállapodások miatt sajnos a technológiai együttműködésről és, izra- és innovációról szóló izraeli konferencián veszek részt. Az Innovatív Unió tekintetében az Európai Bizottság közleményét és jelentését is megvizsgáltam, amelyeket a parlament véleményezni fog majd. Jelen pillanatban azonban még nem kaptuk meg a végleges változatot, ezek csak munkadokumentumok. A korábbi befejezetlen ö, verzió óta, amit már januárban megvitattunk, nem kaptunk új dokumentumot. Az ITRE úgy döntött, hogy holnap az Intának benyújtja a véleményét, de mivel nem kaptuk meg a dokumentumot 14-ig, péntekig, kapunk időt arra, hogy módosítóinkat benyújthassuk a két dokumentumra vonatkozólag. Ezeket én is jelen pillanatban vizsgálom. Az Európai Uniónak nem szabad az adat, az árakkal kapcsolatban olyan országokkal, mint például Kína, versenyeznie. Azonban az intellektuális lehetőségeinket, az innovatív potenciálunkat ki kell aknázni. Ebben versenyre kell kelnünk ezekkel az országokkal. országokkal. Ez az Európai Unió belső ö, kereskedelmére is hatással lesz. Az innovációnak nagyon fontos eleme az, hogy az Európai Unió versenyképességét Kínával és Japánnal és az USA-val szemben növeljük, kedvező jogszabályunk legyenek, és a lehető legmagasabb technikai felkészültségünk. Ezt a véleményemet kiosztom önöknek is, az európai szabad know-how és egyéb mindenféle jogok védelme rendkívül fontos. A globális versenyképesség növelése szempontjából, és abból a szempontból is, hogy az európai kutatókat és az ő szellemi termékeit, azaz a szellemi tulajdonjogukat megvédjük. Kölcsönösségre és tisztességes versenyre van szükség a harmadik országokkal való partnerségünkben. Remélem, hogy hasonlóan kedvező körülményeket biztosítanak az európai exportőröknek a harmadik országok, mint amelyeket mi bocsájtunk az ő rendelkezésükre. A kutatásnak politikai és pénzügyi támogatásra van szüksége. Az innováció tekintetében az Európai Unió a legfejlettebb technológiák, a zöld technológiák és a megújuló energiaforrások felhasználása szempontjából kéne különösen nagy figyelmet szentelnie. Ezért az innovatív fellépések finanszírozása minden szinten fontos, különösen a KKV-k szempontjából, mert az Európai Unióban ők a kulcs szereplők ezen a területen. Köszönöm szépen, ezek voltak tehát Merki Vajdere asszony szavai. Köszönöm, mondja az elnök. A véleménytervezet megtalálható az önök mappájában, bizonyára már el is tudták olvasni. Megnyitom, megnyitom a vitát, Willem Dartmouth kap szót. Hát nem tudom. Öm, hogy én következek-e itt ebbe a sorba, vagy nem, de minden esetre szót kaptam, úgyhogy kihasználom. Néhány pontra szeretném felhívni a figyelmüket. Az egyik az, hát igazából 22 dolgról is beszélnék, de kettőre fogom leszűkíteni. Azt szeretném, hogyha az Európai Bizottság koherensen válaszolna, és nem csak így valamilyen kevésbé fontos pontot ragadnak ki a sokból, amit felsorolok. Na, tehát van egy nagyon általános megjegyzésem, ez az innovatív unióról szól. De hát nem lehet az innovációt jogszabályban lefektetni, ez nem létezik, nem működik. Ez tökéletesen ellenébe megy annak a tudományos tapasztalatnak, a tapasztalatnak amit az elmúlt száz évben tapaszt, ö, látunk. Hogyha az Európai Bizottság azt gondolja, hogy ezt jogszabályon lehet ösztönözni, akkor miért gondolja az Európai Bizottság, hogy ő neki ez majd mégis sikerülni fog? És a másik egy sokkal kisebb mikropont. Mielőtt engem ide megválasztottak, az ideiglenes munkaerőkről szóló irányelvet pont önök fogadták el, ami az üzleti vállalkozások számára is nehezebbé tette, hogy alkalmazzanak embereket, és az innovatív vállalatok azok mindenképpen akarnak majd ideiglenesen alkalmazni embereket. És hogyha ők innoválni akarnak, innovatívak akarnak lenni, akkor az emberek is nagyon gyakran azt választják, hogy részmunkaidőben dolgoznak itt, és aztán esetleg részmunkaidőben dolgoznak egy másik helyen is. Sőt, azt is lehet, hogy mondjuk részmunkaidőben dolgoznak, és a szabadidejüket töltik azzal, hogy egy innovatív új dolgot kitaláljanak és kidolgozzanak. Hogy lehet majd az új Microsoftot, vagy az új Google-t létrehozni, vagy az új Sun microsystems hogyha egyszerűen ezt nem engedjük meg. Olyan három példát hoztam, amelyben ezek, amiket az előbb említettem, feltételeket, ezek a feltételek adottak voltak. Aztán ott van az ideiglenes alkalmazottakról szóló irányelv, és utána azt akarjuk, hogy legyünk innovatívak. Egyszerű, és egyenes választ kérek. Miért akarják elpusztítani az innovációt ezekkel a jogszabályalkotási kezdeményezésekkel, és azokkal az irányelvekkel, amelyeket szisztematikusan benyújtanak ide mi orrunk elé? Várom az önök válaszát. Elnök, köszönöm szépen. Remélem az Európai Bizottság reagálni is fog erre, illetve azt szeretném először megtudni, hogy ki fogja megadni az ő részükről ezt a választ, addig egy másik kollégának adom meg a szót. Nem. Hát én nem tudok válaszolni tiszteletre méltó kollégámnak, csak arról szeretnék szólni pár szót, hogy néhány milliárd eurót azért az Európai Unió mégiscsak eltölt a, elkölt a kutatásra és az innovációra. Ha már ennyi pénzt elköltünk, akkor mégiscsak felmerül a kérdés, hogy mire költjük ezt. Különösen fontos ez a kérdés a válság után. Az egész gazdaság történetben mindig volt egy olyan pillanat, amikor intervencióra volt szükség. Amikor az állam beavatkozott a közösség nevében annak érdekében, hogy bizonyos szektorokat megpróbál társadalmi vagy gazdasági szektorokat jobban fejleszteni. Szerintem ebben a válság utáni helyzetben az a fontos, hogy Európa globálisan folytassa azt, amit eddig is csinált, és éppen ezért szeretnénk azt, hogy folytatólagosan támogassunk egy olyan gazdaságot, amely a múltban gyökerezik, de amely a jövő felé továbbfejlődik. És ahogy a jelentéstevő is említette, például beszélek itt a zöld gazdaságról. Fontos tudni, hogy mit csinálunk, hiszen, és azt is fontos tudni, hogy Dél-Korea, Kína, a fő versenytársaink, például az USA mit csinálnak. Hogyan próbálják beindítani újból a gazdaságukat. Ők nyilván a, a, az energiára, a megújuló energiákra koncentrálnak, hiszen ebben látják a jövőt. Ezért versenyképességünknek, a holnapi versenyképességünknek ez egy nagyon fontos eleme lesz. Ezen típusú szektorok és technológiák felé akarjuk terelgetni, tehát az innovációt is. A zöld technológiákra van szükségünk, és éppen ezért aztán még visszatérnék a szellemi tulajdonjogra, tulajdonjogra is. Milyen rendszerben, egy, esetleg egy nagyon szigorú rendszerben, ö, szabadalmak rendszerében tudnánk megvédelmezni a szellemi tulajdonjogot? Vagy valamilyen haladóbb szellemű keretre akarunk gondolni? Ez egy érdekes kérdés akkor amikor azon technológiákra gondolkozunk, hogy hogyan lehet felvenni a harcot a klímaváltozás ellen a déli országokban, ez is egy nagyon érdekes kérdés. Helmut Scholz következik. Thank you, Mr. Chairman. I... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is frakciónk árnyék jelentéstevő nevében ö, kell, hogy felszólaljak, hiszen ő az írországi választási kampányban kezd, hogy részt vegyen, ami szintén a gazdasági válságnak az egyik következménye, mint tudjuk, ezért nem tud itt lenni most. Azt szeretném mondani, hogy az előttem szőlők után különösen az ökológiai és a szociális ügyek kombinációjának a figyelembevételére van szükség. De mit is jelent ez? A szociális és gazdasági válság mit jelent? Az Európai Unió létezésének a kezdetétől ennek különböző jeleit tapasztaljuk, és ennek még nincs vége. Ezért az innovatív politikák, az innovációt támogató politikák azt kell, hogy célozzák, hogy a szociális érdekek háttérbe szorulását kompenzálják például, és hogy segítsenek ezeket a nehézségeket, ezeket a kirekesztő gazdasági intézkedéseket felül, ezeken felül emelkedni segítsen nekünk. Az Európai Szakszervezeti Kongresszus főtitkára írt egy dokumentumot, egy levelet az AFKO szakbizottságnak, és ebben azt kérdezte, hogy ugye nem fogják azt a szerződés módosítást visszavonni, ami a makrofinanciális ellenőrzést illeti. És így szeretném kapcsolni a különböző szakbizottságban van zajló vitát. Az lenne fontos, hogyha az Európai Unió és az Európai Bizottság és a tagállamok is arra összpontosítanának, hogy legyünk innovatívak, és ezzel a jövőbeli kihívásokkal jobban tudjunk szembenézni. Joe konkrét módosító indítványokat is be fog majd nyújtani a jelentéshez, annak érdekében, hogy ezek az ő gondolatai tükröződjenek majd a későbbi szövegváltozatban. Köszönöm, most a bizottság kért szót, illetve más nem kért szót, úgyhogy a bizottság kap de ki fog az ő részükről beszélni. Azt kell bejelentenem, hogy a felelős egység vezetője sajnos ma nem tudott eljönni, ezért írásban fogunk válaszolni a kérdéseikre, amelyeket feljegyeztünk. Elnök, hát remélem, hogy ennek jó oka van, hogy senki nincs itt a bizottság részéről hogy megválaszolja a kérdéseket, hiszen itt az Európai Bizottság kezdeményezéséről van szó, és a bizottság tudja a mi menetrendünket, tudja, hogy most kerül sor a jelentéstervezet megvitatására, ezért nem tartom elfogadhatónak azt, hogy az Európai Bizottság senkit nem tudott küldeni, hogy megválaszolja a kérdéseinket, ami azért várható volt, hogy lesznek kérdések. Reméljük, hogy ebből nem lesz precedens. És remélem, hogy legalább az elkövetkezendő napokban írásban megkapjuk a lehető legkimerítőbb válaszokat. Annak érdekében, hogy azt is tudjuk, William Dartmoor kapszót. Na, ügyrendi pont. Elnök úr, ön a számból vette ki a szót, és nagyon elegánsan fogalmazott de lehet, hogy érdemes hangsúlyozni azt, hogy ez a parlamenti szakbizottság azt ennek az a feladata, hogy figyelemmel kövesse és alaposan megvizsgálja, hogy a bizottság mit csinál, és hogyha a bizottság képviselő nem jön el, és nem is mondják el, hogy miért nem, akkor legalább feltehessük azt a kérdést, hogy ugye miért nincs itt. Rengeteg törzs van az Európai Bizottságon belül, és hát azért várható lenne, hogy kérdéseket fognak kapni. Ahogy a korábban is mondtam, mi mindannyian hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy megkapjuk a magunk válaszait, de most még csak a... úgy se csinálnak, hogy elfogadhatónak tűnjön a viselkedésük. Úgyhogy, ha a bizottságból van bárki, aki tud ezekre a kérdésekre válaszolni, az biztos van több ilyen ember, és ebből egy se tudott eljönni. Kérem, elnök úr, tegye fel a bizottságnak a kérdést, hogy ez az felelős vagy illetékes személy miért is nem tudott eljönni. Elnök? Elképzelhető, hogy valamilyen baleset megakadályozott a, megakadályozta a bizottság képviselőt, hogy eljöjjön. De hát uram, ez csak egy feltételezés. Ha feltételezzük azt, hogy az ember csak azért nem jött el, mert valami nagyon súlyos balesetet szenvedett, akkor kérem, hogy legalább jutassa el ennek a nem jelenlévő embernek azt az aggályunkat, ami nagyon súlyos, hogy bizony aggódunk az egészségért, és nagyon reméljük, hogy a lehető leghamarabb felépül majd ebből a súlyos balesetből. Elnök, Kászperi úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy tűnik, hogy a titkárság és az elnök ön sem kapott arról értesítést előzetesen, nem lesz itt a bizottság részéről senki. Tehát úgy tűnik, hogy itt van a késedelemről vagy balesetről van szó. Éppen ezért azt javasolnám, hogy halasszuk el ennek a napirendi pontnak a tárgyalását a utolsó napirendi pontként, és gyakorlatilag addig a bizottságnak lenne lehetősége, hogy egy helyettesítő szemét küldjön ide a helyszínre. Will this proposal suit the Commission? Bizottság szeretne erre reagálni? Tisztázni szeretnénk valamit, de Graf úr nem tudott eljönni mai ülése, és én képviselem őt. Ő pedig időben választ fog adni a feltett kérdésekre. Mit értenek az időben történő válaszadáson, kérdezi az elnök. Ma lett volna ennek a megfelelő ideje, nem? Okay, we take uh, notice from this uh, incapacity of the Commission to deliver. Rendben, uh, ezt jegyeztük, hogy a bizottság nem tudott választ adni. Van-e megjegyzés a jelentéstevő részéről? Kaspari úr, leszeretné zárni a kérdéskört? A módosítók benyújtásának határideje a következő ülés, azaz február 14-e, 14 6 óra. Az ötös napi rendi pontra térünk át. A szociálpolitika külső dimenziója, a munkaügyi és szociális normák előmozdítása és az európai vállalatok szociális felelőssége. Az illetékes a foglalkoztatásügyi szakbizottság és a, az elmúlt évben a szakbizottságunk saját kezdeményezésű jelentést fogadott el hasonló témákban, éppen ezért fontos, hogy hozzájáruljunk ehhez a jelentéshez, és véleményt készítsünk. Már részletesen beszéltünk erről a témáról, Éppen ezért át is térhetünk a félemény tervezett megvitatására. Tokia Szajfia vélemény előadója, parancsoljon, megadom a szót. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, hogy egy kicsit rekettesen fogok beszélni. Megfáztam, de hát itt kellene ma délután. Nagyra értékelem, hogy engem bíztak meg ennek a véleménynek a kialakításával. Az emberi jogi és szociális és környezeti normákról szóló korábbi munkám nyomán kaptam meg ezt a megtisztelő feladatot. Megpróbálom konszenzusra jutni. Ezért az önöké beny- önök elében benyújtott szöveg nagyon rövid, így könnyebb lesz talán megállapodásra jutni. Néhány javaslat. Szerintem nagyon fontos megerősíteni a nemzetközi, az állandó nemzetközi szervezetek szerepét, és az ő közöttük fennálló kooperációt. Például az ILO és a WTO közötti együttműködés össze, ha összeadódik, az ő erőfeszítésük, akkor szociális bírák, bíráskodás feladatait is, is elláthatják. Az OECD már megkezdte a hasonló munkát, és szerintem ezeknek a nemzetközi szervezeteknek a munkáját szélesebb körre ki kéne terjeszteni. Aztán szeretnénk, hogyha kötelező CSR klauzulák kerülnének be a harmadik országokkal kötött megállapodásokba, a szankciók lehetőségével. És elnök úr, múlt novemberi eseményeink alapján azt láthatjuk, hogy az Európai Parlamentben is támogatják ezt a gondolatot. Szerintem más intézmények is kedvezően fogadták azt az ötletet, hogy ezt a záradékot minden tárgyalásban felvessük. Aztán a KKV-k esetét is felvetettük, a nagy multinacionális európai cégeknek nyilván lehetőségük van arra, hogy szociális politika területén és szociális felelősségvállalás területén is terjesszék az európai értékeket, de a kicsi és középméretű méretű vállalkozásoknak is nagyon fontos lenne, hogy ezt a felelősség ne túl nagy teher legyen, viszont el fel tudják vállalni. Nagyon különbözőek a lehetőségeik jelen pillanatban, ezért nehéz elképzelni azt, hogy milyen eszköz tudná segíteni őket, tudna segíteni nekik abban, hogy az a szociális felelősségük felvállalását fontosabb helyre sorolják a prioritásaik között. Az Európai Bizottság ez évben egy köz, közleményt fog a KKV-k működésének a nemzetközi válásáról benyújtani nekünk. Még azonban maradt két kérdés. Az egyik az, hogy önség, önkéntes vagy kötelező legyen a CSR záradék bevétele. Szerintem kéne, hogy ez kötelező legyen. Az Európai Parlament azonban eddig mindig ellene szavazott ennek a másik. Gondolatom az az, hogy tehát az, ezzel kapcsolatban a kérdésem, hogy nem tudnánk-e megváltoztatni, tovább fejleszteni az elképzelésünket a munkaügyi és szociális normákkal kapcsolatban nagyon fontos, hogy kétoldalú megállapodásainkba ezeket bevegyük, de mi történik akkor, hogy a partnereink nem tartják be ezeket? A... Milyen szankciókat lehet alkalmazni, hogyha nem veszik ezeket figyelembe? Az általános tarifális preferenciák rendszerének a vitájával kapcsolatban is felmerült ez a probléma. Szerintem rendkívül fontos az, hogy az Európai Bizottság ezen záradékok betartását nagyon szorosan nyomon kövesse, és szankcionálja azt, hogyha nem tartják be őket. Köszönöm szépen, tökéletesen világos volt, amit az előadasszony elmondott. Akkor megnyitom a szót, megnyitom a vitát, és megadom a szót a többi felszólalónak is. A néppárt arról tájékoztatott, hogy az árnyék jelentős tövük sajnos még nem érkezett meg, bár eh, elutazott egy afrikai delegációval, a többi képviselő kívánna -e hozzátolni, szólni Helmut Scholz a GUE-től. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is eh, el fogok látogatni Dakarba a világ szociális fórumra, és éppen ezért üdvözlöm, hogy ezzel a eh, jelentéssel foglalkozunk most itt. Nos, én még meg akartam válni a bizottsági ülést, utána fogok indulni. Tehát nagyon is üdvözlöm, hogy eszmecserét folytatunk erről a jelentésről, mert hogy fontos annak a tartalma, fontos a téma, és még határozottabban kellene fogalmazni. A jelentéstevőnek köszönöm a benyújtott munkáját, azonban szeretném ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy a frakciónk számos megjegyzéssel, módosító indítványjal fog fellépni, amelyek kritikusabban és explicitebb módon szeretnék a múltbeli hibákat középpontba állítani. Egy kérdés áll a közvélemény érdeklődésének középpontjában, nevezetesen a csokoládé gyártás, elefántcsontparti nyeresanyag gyártása. Itt vannak európai és transnacionális állatok, akik érdekeltek ebben. E vállalatok és vállalkozóik helyzete világossá teszi, hogy európai nemzetközi koncernek nem tartják be ezeket a szociális előírásokat. Éppen ezért az Európai Unióként, bizottságként is végig kellene gondolnunk, hogy explicit intézkedéseket, büntetéseket helyezünk kilátásba azok számára, akik nem tartják be az előírásokat. Ebbe az irányba fog tehát mutatni a további munkánk, és, és akkor talán összességében sikerülni fog nekünk a további eszmecsere vita során még kifejezettebb explicitebb módon a vállalatok felelősségét az Európai Unió eszközeivel ellenőrizni, és a vállalati felelősségvállalást a megváltozott szociális feltételek esetén jobban megszervezni és azt garantálni. Tehát ilyen tekintetben örülök, örülök Szaifi asszonya való együttműködésnek köszönöm. Camp, uh, Mr. Campbell. Panamá. Uh, yes. <laughs> Campbell úr. Köszönöm, elnök úr. A CSR-rel kapcsolatban van egy rövid megjegyzésem. Mielőtt képviselő lettem, közügyekkel foglalkoztam, nagyon fontos, hogy ez önkéntes legyen, hiszen a nagy vállalatok úgy döntenek, hogy elfogadják, azzal, hogy elfogadnak felelősségvállalás, szociális felelősségvállalás, nagyon sok mindent elmondanak az értékeikről, tehát nincs értelme annak, hogy ezt rájuk erőltessük, hiszen csak akkor van ennek értelme, hogyha úgy fogadják el ezt a vállalatok, hogy az önkéntes alapú nagyon fontos, hogy mindez önkéntes maradjon, hiszen semmi más nem célra vezető. Köszönöm. Hallgassuk meg a bizottságot, hogy mit gondol. Magdalena Huda a képviselő. Kristin Schreiber vagyok, Head of Unit. Nagyon örülünk annak, hogy a, a parlament foglalkozik a szociális dimenzióval, és véleményt készít. Nagyon fontosnak tartjuk a közös erőfeszítéseket a foglalkoztatás és a szociális kérdésekben, multilaterális és bilaterális szinten is. És ugye a tevő hangsúlyoztam, támogatjuk a megerősített együttműködést, és nagyon fontos, hogy a szociális célok kéz a kézben járjanak a gazdasági célokkal. Az író és a VTO szabályozásainak betartásait pedig szintén fontosnak tartjuk. A bizottság továbbra is eh, nagy hangsúlyt fektet eh, a szociális aspektus fejlesztésére, a szabadkereskedelmi megállapodásokban, illetve a befektetési megállapodásokban. Fontosnak tarjuk az ILO szabályozásainak megvalósításait, illetve más hasonló nemzetközi megállapodások szabályozásait. Ami a szankciókat illeti, ezzel a kérdéssel foglalkoztunk a szociális környezeti standardok kapcsán, éppen ezért erre nem szeretnék visszatérni részleteiben. Emlékeztetnék arra, hogy a bizottság továbbra is úgy gondolja, hogy a rendszer alapú párbeszéd folytatása a partnerországokkal célra vezetőbb, mint bizonyos kereskedelmi előnyök felfüggesztése. A bizottság szívesen egyeztet ezekről a kérdésekről a szakbizottsággal, illetve a novemberben elfogadott állásfoglalási indítványjal kapcsolatban is szívesen folytatjuk a párbeszédet. És ahogy a jelentéstevő hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy a koherencia, a jelenlegi e, állásfoglalási indítvány kapcsán előtérbe kerüljenek. Vissza szeretnék térni a vállalati társasági felelősségvállalásra. Ezt Solc úr, illetve a jelentéstevő is hangsúlyozták. Aktívak voltunk az átlátható szabályok kidolgozásában, a nemzetközi kapcsolatokban is. Nagyon fontos, hogy önkéntes alapon működjék a CSR, hiszen ez túlmutat azon, ami jogilag kötelező. A parlamenten már a múltban is volt alkalmunk együtt dolgozni az Employment szakbizottsággal többek között. Fontosnak tartjuk az átláthatóságot, Nagyon fontos ezt a munkát folytatni. Visszatérnék azonban még egyszer arra, hogy fontos, hogy mindez önkéntes alapon történjen, hiszen ez túlmutat a kötelező érvényű jogi szabályozáson. Köszönöm, ezzel lezárom ezt a vitapontot, és megadom ismét a szót a jelentéstevőnek, Tokia Szajfinak. Oui. Köszönöm, elnök úr jól látjuk, hogy a vita tényleg arra két kérdésre összpontosul, amelyet, amelyet én is feltettem. Az egyik az, hogy önkéntes vagy kötelező legyen ez a dolog. Igen, ez a többi szankcióra vonatkozó kérdésemhez is kapcsolódik. Nagyon fontos megállapítani, hogy mennyire messzire akarunk elmenni, és ez majd a módosító indítványokban fog megnyilvánulni. Köszönöm, a módosítók benyújtási határideje Február 16-a, mondja az elnök. Nem, 14-e, mondja. Elnézést. 14-én délután 6. 6-os napi rendi pont. Egységes piac a vállalkozásokért és a növekedésért. Ez egy IMCO véleménytervezet ők a felelős szakbizottság ezért az ügyért. A mi véleményünk felelőse József András, a szocialisták és demokraták képviselőcsoportjától öni a szó. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy bevezetőt adhatok ebbe a állásfoglalásba. Természetesen szeretnék köszönetet mondani az IMKO bizottság által benyújtott jelentésért is. Nagyon gördülékeny volt az együttműködés, és köszönöm, hogy elhangzott, hogy az egységes piac az Európa 2020-as stratégia egyik alapillére. A fontos az, hogy a növekedést a más országokkal való együttműködést támogassuk, ami nyilván a szegénység elleni küzdelemnek és egyáltalán a növekedésnek a feltétele. Ezzel a jelentéssel összefüggésben föltettünk bizonyos kérdéseket, amelyekről már volt szó. Az első ilyen kérdés, hogy milyen hatásai lesznek, illetve hát egy hatástanulmány készítése arra vonatkozónak, hogy alatt vonatkozóan milyen hatásai lesznek a kereskedelmi megállapodásoknak, illetve azok módosításának. Fontos, hogy egy ilyen CSR záradékot vegyünk bele a vállalatok részére ezekbe az egyezményekbe. Aztán elhangzott a kérdés, hogy ez önkéntes alapon vagy kötelező jelleggel történjen-e. Mi hajlandóak vagyunk módosító indítványokat elfogadni e tekintetben, de a fontos az, hogy a munkavilágában és a környezetvédelemben a felelősségvállalás, a vállalati felelősségvállalás az kiterebélyesedjen, és aztán ami a versenyképességet és a versenyképességet, mint a növekedés alapját illeti, a fejlődés alapját illeti, ez erről is szó van a jelentésben aztán a szellemi tulajdon védelméről, a hamisításról, a termékhamisításról, a kalózkodásról, a szociális dömpingről, az illegális bevándorlásról. Tehát ezek mind vég nélkül sorolható problémák, amelyek nehézséget okoznak. Fontos, hogy ezek leküzdésében támogassuk a KKV-ket, és támogassuk a globális piacon való helytállásokat. Néha ez nehézkes, néha talán lehetetlen is. Az I Indiával, Kínával, Brazíliával kötendő egyezmény nagyon nehéz, már csak ami az eljárás módot illeti, tehát itt egyértelmű szabályokra van szükségünk. Azt gondolom, hogy ezzel a jelentéssel megpróbáljuk a nemzetközi kereskedelmet szociális dimenzióval is kibővíteni, és fontosnak tartjuk, hogy a nemzetközi kereskedelemnek is legyen egyfajta szociális dimenziója. Itt nem csak tisztán kereskedelmi egyezményekről van szó, azokra van szükség, hanem nagyon fontos, hogy mind a két fél számára gyümölcsöző szociális záradék is kerüljön beléjük. Kíváncsi vagyok, hogy mi az ön véleményük, illetve milyen módosító indítványokkal fognak előállni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A vita következik Salvatore Iacolino a néppárt részéről, ő az árnyék jelentéstevő. Grazie, signor Presidente, ascoltato con Köszönöm szépen, elnök úr. Figyelmesen hallgattam a Barea kolléganőnk által előadottakat. Nagyon sok általa említett dolog a számomra elfogadható. Azt gondoljuk, hogy lehetőség szerint a konkrét nehézségeket meg kell szüntetni, az eljárásmódot pedig egyszerűsíteni kell, hogy a belső piac tényleg jól tudjon működni. Szeretnék emlékeztetni azokra a bekezdésekre, amelyek a szociális aspektussal, dimenzióval foglalkoznak. Ezekre többször is utalást tett eh, Barajra kolléganő. Aztán arra is szeretnék emlékeztetni, hogy a további bekezdés az egységes eh, piac eh, vállalatok szempontjából való erősítésével foglalkozik. Itt talán célszerű lenne a dumping, el, dumping elleni küzdelem helyett egy általános szabályozást fölvenni, amely a nemzetközi kötelezettségvállalások megszegéséről szól. Így talán akkor relevánsabbá te, tehető a téma a jelentés szempontjából. Aztán javaslatokat dolgozhatnánk még ki arra nézve, hogy az áruk szabad áramlását akadályozó akadályokat hogyan lehetne megszüntetni. Megfelelő módosító indítványokat fogunk benyújtani, ezek közül néhány bizonyosan egy kiegyensúlyozott álláspontot fog képviselni. A mi álláspontunk és a jelentéstevő válaszpontja között. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Stellar a zöldek részéről. I think this draft opinion is... Azt gondolom, hogy ez a véleménytervezet megfelelő, de nem elég világos, és a célja is sem világosan megfogalmazottak, bár jó szándék vezérelte. A magas szintű standardok nem világos fogalom, nem tudjuk azt, hogy ez globális vagy Európai Uniós standard de. És az a kontextus, amiben ez szerepel, megemlíti az egységes belső piacot, mi szerint ez e, Európai Uniós standard volna, a zöldek ezzel egyetértenek, de utalás történik a multilaterális szervezetekre is, ez pedig már egy másik szintet előfeltételez, tehát egyértelmű megfogalmazásokra van szükség. Egyetértek az előttem szólókkal, szükség van a kötelező ér, érvényű szociális környezetvédelmi és CSR standardokra, illetve a szankciókra. Folyamatosan kiderült már korábban is az, hogy az önkéntes alapon történő bevezetés nem működik. Egy ponton nem értünk egyet, nincsen tényleges kritika az Európai Unió új ö, kereskedelmi stratégiájával kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy koherencia valósul meg az Európai Unió 2020-as stratégiájával, egyrészt, másrészt pedig a növekedési dokumentummal kapcsolatban. Bennünket aggaszt a külső dimenzió kapcsán a jelenlegi megfogalmazás. Ez inkább a globális Európai Uniós politikákról szól, és nem egy új uh, smart stratégiáról. A véleménytervezet támogatja az Európai Unió kereskedelmi stratégiáját a szellemi tulajdonjogok kapcsán. Folytattunk már vitákat eh, az aktával kapcsolatban, ezek pedig nem jelennek meg ebben a véleménytervezetben. A zöldek módosítókat fognak benyújtani minden említett ponttal kapcsolatban. Köszönöm. Mi pedig meg fogjuk nézni ezeket, mondja az elnök. William Dartmouth nagyon aktív, mint mindig. Inspirál az ön elnöklete. Az ötveni javaslathoz módosítókat fogunk benyújtani. Sok mondani való van ezekkel kapcsolatban, és most első vélemény tervezettel kapcsolatos vitára kerül sor. Az első 25-re korlátozódnék, nagyon röviden. Az első javaslat egy európai szabadalmi jogról szól, az Egyesült Királyságban a szabadalmi terület rendkívül jól szabályozott, nem gondoljuk, hogy ezt az Európai Unió ugyanígy tudná szabályozni. A hatos a szolgáltatások és termékek kapcsán beszél a szabadpiacról. Már évek óta beszélünk erről, vagy létezik egy ilyen belső szabadpiac, vagy nem. A termékeket nem kell standardizálni, az Európai Unió ezt promótálja. Sokkal jobb lenne az, hogyha a már meglévő termékeket az egész Európai Unióban érvényes, értékesíteni lehetne. A Casa Dijon ítéletet újból elő kéne vennünk, hiszen ez a téma már itt is felmerült. A bizottság talán erre kitérhetne. A 11-es javaslat. az energiahatékonysági tervről beszél. Ez nagyon érdekes. A 12, 13, 14-es javaslatok a kis és középvállalkozásokat segítik és erősítik. A 15-ös javaslat semleges, a 16-os és 17-es javaslatok pedig korlátozzák és akadályozzák a kis és vállalkozások tevékenységét. A 17-esre visszatérve, azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy más politikai területek erősítése és megvalósuljon. Nagyon fontos, hogy a bizottság elgondolkozzék azon, hogy az áruk és szolgáltatások a fogyasztók érdekeit kell, hogy szolgálják, vagy pedig a politikai korrektség jegyében tekintsük ezeket. A 19-es javaslat azt mondja, hogy születik majd egy irányelv a közös konszolidált társasági adóval kapcsolatban. Tehát úgy tűnik, hogy a társasági adót az egész Európai Unióban á, harmonizálni szeretnék. Nem gondolom azt, hogy ez működőképes a kevésbé gazdag országok kapcsán. Németország pedig egészen más lapra tartozik. Amennyire a bizottság nem tudna ezekre a felvetésekre választ adni, én ezt szívesen megteszem helyettük. A 20-as javaslat egy új áfa stratégiáról beszél 2011-ben, és a magyarázatban, indoklásban pedig az szerepel, hogy 12%-a az áfának nem kerül begyűjtésre, ezzel azt akarja mondani a bizottság, hogy a fizetés képtelenség esetén hajlandó lemondani az áfáról. Különböző áfa kulcsok vannak az Európai Unióban, a nemzeti kormányok határozták meg azt, hogy mit tartanak jónak, illetve mit nem. Nem minden tudóak. Az Egyesült Királyságban alkalmazott 20% túlságosan magas. De miért gondolja a bizottság azt, hogy jobban meg tudja ítélni, mekkora legyen áf, az áf az egyes tagországokban? A 25-ös javaslat, a többiről majd legközelebb beszélek. Az általános érdekű szolgáltatásokra vonatkozik, ez ártalmatlannak tűnik, de a polgárok és hatóságok által felvetett eh, általános jellegű szolgáltatások esetén nagyon fontos, hogy a bizottság választ adjon. Azt szeretnénk -e, hogy a közszolgáltatások hatékonyan valósulnának meg, vagy pedig az, hogyha a közbeszerzésre is rátenné a kezét az Európai Unió, és megpróbálná mindezt harmonizálni. Szocialista kollégáim, a zöldek és más kollégák javaslataira szeretnék visszatérni. A 25-ös kapcsán gondolkozunk ennek gyakorlati vetületeiről. Mit is jelent ez az általános jellegű szolgáltatások esetében, és a bizottság legalább próbálja meg néhány felvetésre reagálni ezek közül. Köszönöm. Now other Let's move to the... Kívánne valaki még hozzászólni? Ha nem, akkor a bizottság következik. Nincs meg a nevük, de megadom önöknek a szót. Köszönöm, elnök úr. Amela Brunter vagyok. A belső piacért felelős főigazgatóságon belül a belső piacért felelős egységvezetője vagyok. Elnézést, közben kinyomtam a mikrofont, mondja az elnök, a felszólaló. Nem, nem kell az elejéről kezdenem, jó, akkor folytatom. Először is szeretnénk üdvözölni ezt a jelentéstervezetet, amely az belső piac külső aspektusait hangsúlyozza, és amely kiegészíti Buzaj úr jelentését az IMCO szakbizottságból. A mi szemszögünkből fontos az, hogy a hamisítás és a kalózkodás ellen felkívánnak határozottan lépni, és az is üdvözlendő, hogy az átláthatóbb, átláthatóbbságot, illetve a közbeszerzési piac öm, határokon átnyúló bátételét szeretnék elérni. A foglalkoztatási főigazgatóságból jövő kollégám, aki már a munkahogyi és szociális normákról beszélt, illetve arról, hogy a CSR záradéknak kötelezőnek vagy választhatónak kell lennie. A mi főigazgatóságunknak az az álláspontja, hogy ez ne legyen kötelező, az az áradék, de természetesen feljegyezzük az önök agájait. Most pedig rátérve azokra a kérdésekre, amelyeket a legutóbbi felszólaló vetett fel. Először is az Európai Uniós szabadalom. Emlékeztetnék arra, hogy jelen pillanatban vizsgáljuk egy ilyen szabadalom létrehozásával kapcsolatban a megerősített együttműködés lehetőségét, annak érdekében, hogy egy olyan jogalkotási keretünk legyen, ami az innovációt támogatja, és ezzel visszatérek az előző vitára is, ami az innovációról, illetve az innovatív euróról szólt. Az, hogyha lehetővé tesszük a cégeknek azt, hogy EU-s szinten védelmet élvezzenek, ez egy óriási tényező lenne, a, különösen a kis és középvállalkozások versenyképessége szempontjából sokkal olcsóbb lenne számukra a szabadalom bejegyeztetése, mint ma, és ezért ez a kulcsfontosságú prioritások közé tartozik, és ezt senki nem vitatja. Sem a tagállamok, azt egy kettőt leszámítva, akik nem voltak képesek megegyezni a kompromisszumban, akik nem tudtak felsorakozni a belga elnökség által megfogalmazott ö, kompromisszum mögé. Most pedig azt vizsgáljuk tehát, hogy a megerősített innováció mögöttes jogszabályok tekintetében mit tudunk lépni. A Dijoni esetre visszatérvén arra szeretném emlékeztetni a, szak, a szakbizottság tagjait, hogy van egy komplet irányelvünk, amely ezekre a szolgáltatásokra vonatkozik, ez már most a végrehajtás fázisában van, arra helyezzük a hangsúlyt, hogy a megfelelően alaposan hajtsák ezek, ezt végre a tagállamok, és így végre megvalósuljon a szolgáltatások egységes piaca. A közbeszerzés tekintetében meg kell tenni az egyensúlyt a hatékony a közbeszerzési politikák között egy oldalról, ahol a pályázat kíró a legjobb minőséget és a legjobb árat kapja. A minőség a környezetvédelem tekintetében is fontos, például ki tud a legjobb zöld termékek köréből ajánlatot tenni a legjobb minőségben. Nagyon fontos tehát itt a kiegyensúlyozottság és a, az egyensúly megtalálása a különböző szempontok között. Szerintem mi tudunk jobb munkát végezni, mint eddig, de nem szabad a hatékonyságot és a közbeszerzési folyamatok hatékonyságát öm, kompromittálnunk. A stratégiával kapcsolatban, CCTB-vel kapcsolatban lesznek-e további mm, közös konszolidált társasági adóval kapcsolatban ez az lenne a cél, hogy a költségeket a vállalkozások számára a belső piacon csökkentsük. Aztán a közbeszerzési tanulmányokkal kapcsolatban azt mondanám el, hogy az Európai Uniós szabályok betartatását vizsgáljuk ezekkel, hogy betartják-e úgy, hogy a helyhatóságok tökéletesen szabad kezet kapnak akkor, amikor a magánszférára bízzák a szolgáltatás elvégzését úgy, hogy rugalmas maradjon. És megmaradjon a választás szabadsága, hogy ők dönthessenek arról, hogy magánszférában vagy a közszférában kívánják megoldani ezt a szolgáltatást. Szerintem itt még tudunk fejlődni, de nincs ok félelemre a terveinkkel kapcsolatban. Hiszen abba az irányba akarunk elmozdulni, amerre a parlament is szeretnénk tisztázni és világosabbá tenni a szolgáltatások területén is a helyzetet, hiszen ez a gazdaság érdeke. Köszönöm, mondja az elnök. Öm, a jelentéstevő vagy jelentéstevők fel kívánnak-e szólalni? Illetve felkérném a kollégát, hogy elnököljön egy picit, mert nekem ki kell mennem. Eh, eh, eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Most nem igazán tudtam, hogy mire vonatkozik a kérdése, ezért volt a zavar. Tehát köszönöm szépen a megjegyzéseket. Nyilvánvalóan mindenki szeretné a saját frakciója nevében rányomni a bélyegét erre a jelentésre. Én a szocialista frakcióból érkezem, éppen ezért a szociális szemszögből próbálom nézni ezt a kérdéskört és néha sajnos nem tudunk mindent elérni, amit el szeretnénk érni, mert hogy nyilvánvalóan a szöveg nem terjeszkedhet túl egy bizonyos terjedelmel. Egy-két dolgot szeretnék kihangsúlyozni, ami a szempontunkból fontos. A szociális jellege a dolgoknak. Ez a frakcióm szempontjából döntő kérdés. Azt kell, hogy mondjam, hogy az a megjegyzés, hogy itt nem volt megfelelő kritika részünkre, ez nem helytálló. Ez ugyan egy szokványos jelentés, csak de azért mégiscsak tudnánk itt ezen a téren is módosításokat javasolni. Az a kolléga pedig, aki általános jellegű kritikát fogalmazott meg, neki azt mondanám, hogy az egységes piacot tovább szeretnénk erősíteni, ugyanis csak ez segíthet abban, hogy kilábaljunk a válságból. Tehát a versenyt kell erősíteni, ugyanakkor ennek során támogatni kell a vállalkozásokat is, és ennek egyetlen útja az egységes piac. piac. Általánosságban még csak annyit mondanék, hogy nyitott vagyok a további megjegyzésekre, és megpróbálom azokat lehetőség szerint figyelembe venni és bele dolgozni a jelentésembe. Köszönöm, Bere asszony. Emlékeztetnék arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje február 14. Most pedig tovább lépünk a hetes napi rendi pontra, az EU és Irak közötti partnerség és együttműködési megállapodás. Emilio mm, kollégánk a vélemény előadója. Első eszmecserére fog sor kerülni. Emilio megkapod a szót. Muchas gracias, eh, presidente. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Előzetesen Moreira elnök ugye elhagyta a termet, és átadta az elnöki feladatokat. Reméljük, hogy ön is annyira hatékony lesz ebben, mint ő volt. Véleményem szerint nem csak eh, egy kollégánkat, hanem valamennyiünket inspirál Moreira elnök. Mindezt előtérbe helyezve remélem, eh, hogy ugyanolyan hatékonyan tudjuk az én szövegemet is megvitatni, mint az eddigieket. Nem akarok vakmerő lenni és azt mondani, hogy ez talán a legfontosabb jelentés, amire itt sor kerül, de azt mindenképpen el szeretném mondani, hogy a tartalmát illetően egy kulcsfontosságú jelentés. Ugyanis egy olyan ország helyzetéről van itt szó, mint Irak. És ez azt is jelenti, ahogy azt nyilván önök is tudják, hogy nyilván egy olyan országról van szó, amelynek a helyzetét önök is ismerik, így hát arra nem kell kitérnem különösebben. Egy fontos, hogy alapvető jelentőségű, hogy a politikai és kereskedelmi kapcsolatok az Európai Unió és Irak között működőek legyenek, ehhez pedig stabilitásra van szükség. Stabilitás nélkül nyilvánvalóan nem lesz kereskedelem, és hogyha kereskedelemről beszélek, akkor nyilván a beruházásokra, az investícióra is gondolok. Hogyha tehát ezek nem biztosítottak, nincsen stabilitás, akkor kátyúba jutnak a kapcsolatok az EU és Irak között. Ami pedig a szöveget illeti, az Unió és Irak közötti kapcsolatok gyors fejlődésen mennek át a néhány évvel ezelőtti helyzethez képest. 2003-ban ugye gyakorlatilag Észak-Amerika volt a helyszínen jelen, hogyha azonban megnézzük a mostani helyzetet, akkor ez már nincsen így. Három pillérre támaszkodik a helyzet, a kereskedem és együttműködési egyezményekre, aztán az ugye úgynevezett együttműködés és partnerségi megállapodásokra, energiakérdésekben, a harmadik pillér pedig a pénzügyi segély, amelyet az utóbbi időben adunk Iraknak a rendelkezésemre álló adatok szerint 2003 óta 1 milliárd eurót juttattunk az országnak ez a partnerségi és együttműködési megállapodás. Az első fontos szerződéses jogviszony lesz a két fél között. Egy fontos jogi keretet teremt a politikai és kereskedelmi együttműködésre is. 2006-ban indultak a tárgyalások, 2009 őszén értek véget, most pedig reménykedjük, hogy 2000 2011-ben a parlament ratifikálni fogja ezt az egyezményt. Azt szeretném a tudomásukra hozni, amit én lényegesnek tartok ebben az egyezményben. A kereskedelmi egyezmény előtt a iraki helyzet ismeretében nagyon fontos kiemelni, hogy nagyon fontos kiemelkedő szerepe a politikai és biztonsági dialógusnak Önök, akik ugye folyamatosan itt vannak, nyilván tudják, hogy az emberi jogi záradék itt mindig belekerül eh, a képbe. Fontos ezt kiemelten tárgyalni, ugyanis az igazságügyi, környezetvédelmi, igazságügyi, energiaügyi és egyéb te- környezetvédelmi együttműködés csak így lesz a továbbiakban lehetőség. Megfelelő mechanizmusokat hoztunk létre annak érdekében, hogy ez az egyezmény ez a megállapodás megfelelően eh, a gyakorlatban is megvaló, megvalósulhasson. Önök is tudják, és ez is elkerülhetetlen volt, eh, hogy a, ugye a tárgyalások során a WTO-nak, tehát a világkereskedelem szervezetnek nem tagja Irak. Mind a két fél eh, ugyanakkor azt gondolja, hogy ugyan nem tagja Irak a WTO-nak, de ennek ellenére ennek ellenére ez a megállapodás a VTO-nak az alapelveire kell, hogy épüljön, ugyanis Irak lépésről lépésre szeretne újra integráns tagja lenni a nemzetek közösségének, a világpiacnak és a világkereskedelemnek. Tehát gyakorlatilag jobb receptet, mint a VTO-nak az alapelvei nem is találhattunk volna. Aztán megfelelő vitarendezési eljárásokat is előirányoz ez a megállapodás. Ez egy nagyon fontos része ennek a megállapodásnak. Nagyon sok preferenciális elem is szerepel a szövegben, például a közbeszerzési eljárások számára, a szolgáltatások és a kereskedelem számára. És röviden még megjegyezném, hogy mik lennének még fontos elemei ennek a megállapodásnak. Korábban már említettem, hogy alapvető kérdés a stabilitásnak az elérése és megőrzése. Ismételném, stabilitás nélkül igazi kereskedelem és beruházás nem lesz ebben a térségben. Az egyezmény, a megállapodás éppen ezért javasolja, támogatja és követeli, hogy intézményes intézkedések is történjenek a gazdasági reform érdekében. Ezek időközben már el is indultak. Talán túl sokszor hangzott el, de talán meg kellene ismételni, hogy egy ilyen megállapodásnak hozzá kell járulnia a szociális és gazdasági feltételek javulásához Irakban, és nyilvánvalóan javítania kell a kétoldalú kereskedelmet is, éppen ezért akkor is a WTO alapelveire kell támaszkodnunk, hogyha Irak nem tagja a WTO-nak. Máshogy nem is mondhatnám, minden ilyen fajta megállapodásban, hogyha egy olyan országról van szó, mint Irak, akkor szóba kell, hogy kerüljön a jogállamiság, a jogbiztonság, annak erősítése. Ezre kell tehát törekednünk a két oldalú kapcsolatokban, az átláthatóság, a transzparencia erősítésére. És nyilvánvalóan ez azért fontos, mert egy jogvita nézeteltérés esetén egyfajta előrejelezhetőségre szükségünk van. Csak így lesz biztosítva a kétoldalú bizalom és befektetés ami pedig a Memorandum of Understanding-et illeti az energia jogi területen, szeretnék arra emlékeztetni, hogy ez az eszköz politikai jelentőséggel bír. Ugyanakkor adekvát eh, jogi értéke még nincsen. Eh, Felsorolás tartalmaz azokról a jogi elemekről, amelyek szóba jöhetnek, ezek azonban csak akkor lépnek majd hatályba, hogyha ratifikálják ezt a megállapodást, és az, és az majd hatályba lép. Remélem, hogy nem mutattam önöket a um, elmondásommal, hogyha megjegyzések, javaslataik vannak, akkor hallgatom őket. Köszönöm. Köszönöm. Mielőtt a kollégáknak, illetve a bizottságnak megadom a szót, szeretném hangsúlyozni, az elhangzottak két aspektusát, ahogy ezt mindez kolléga is mondta. Egy, ebben a megállapodásban van egy olyan fejezet, egy kereskedelmi fejezet, amely lehető, amely talán a leges legfontosabb. A szakbizottságunk viszont ebben a munkában nagyon kicsi szerepet kapott a partnerségi megállapodás tárgyalása sorok folytatott tárgyalások folyamán, és koordinátorként, illetve politikai szereplőként értékelnünk kell az INTA szakbizottság szerepét az ilyen típusú kereskedelmi és együttműködési megállapodásokról szóló tárgyalásokban. Ezeknek nagyon fontos kereskedelmi pillérei vannak, és azért nem normális az, hogy ennyire kicsi szerepünk legyen ebben a folyamatban. Ezt a kérdést fel is vetném mindjárt az Európai Bizottságnak az előbb is már érintettem, de kezdjenek el mindjárt gondolkozni azon, hogy hogyan látja az Európai Bizottság ebben a keretben a parlament szerepét. Például, amikor ez a partnerségi megállapodás egy kereskedelmi és együttműködési megállapodásra válik, amely sokkal fontosabbá teszi az INTA szakbizottság szerepét, hiszen már a cím is mutatja, hogy másról van szó, az értékelésünk nagyon komoly felelőssége mennyire esik majd latba a tárgyalások folytatásakor. Az Európai Bizottság hogyan tudna úgy dolgozni, hogy a szakbizottságunk az ilyen típusú megállapodások megködésekor egy egészséges mértékben vállalhassa a szerepét, és meghallgassanak minket. Most pedig kollégáimnak adom meg a szót először Taylor úrnak. Uh, Köszönöm, elnök úr. Menendez úr bevezetőjében a stabilitást kérte. Ez előfeltétele a megállapodásnak. Mi aggódunk. Aggódunk amiatt, hogy a stabilitás uh, sérülhet, és ez a kormány hibája nem legitim azonban. Nem vagyunk biztosak abban, hogy képes a kormány tárgyalni, és bármilyen nemzetközi megállapodás kapcsán képes a tárgyalásokra. Első eszmecserét folytatunk, tehát Érdekel bennünket az ön perspektívája ezen a ponton. Ön azt gondolja, hogy az iraki hatóságok tudják, hogy mit írnak alá a nemzetközi politikák kapcsán a befektetések területén. Például ami a felső határokat illeti a külső befektetéseknél. A technológiai transferek, eh, illetve a vámok kérdése is eh, nagyon fontos, és a környezeti károk megszüntetése. Tehát addig nem távozhatnak a külföldi befektetők, amíg ezt eh, nem oldották meg. Tehát nem csak gazdasági jellegű ügyekről van szó, hanem globális biztonsági kérdésekről és a regionális békefenntartásról, békeépítésről is. Az irakiaknak pedig térre van szükségük a, a gazdasági politikáikban. Köszönöm. Mr. Campbell. Campbell úr. Thank you, Mr. Chairman. I just wanted to ask the question or two... Köszönöm, elnök úr. Csak egy, illetve két kérdést szeretném volna feltenni. Az a tény, hogy a partnerség és együttműködési megállapodás felé haladunk, azt jelenti-e, hogy az EU elismeri az új kormányt Irakban, hiszen tudjuk, hogy mi történt az országban a háború kapcsán. Az iraki háború idején állítólag a két legnagyobb hitelező Franciaország és Oroszország voltak, akik egyébként ellenezték a háborút. Meg szeretném kérdezni azt, hogy ezek a hitelek amennyiben tényleg léteztek, és ezeket megkapta Irak, visszafizették-e őket? Illetve milyen a hírneve Iraknak, és köthetünk-e e, olyan megállapodást e, egy országgal, ahol ez nem mondható el. Köszönöm. Daniel, parancsolj. Ja, wir, wir diskutieren. Ugye a jövőbeni Irakhoz fűződő kereskedelmi kapcsolatokról már évek óta beszélünk. Ez téma volt a elmúlt időszakban is itt a bizottságunkban. Azt szeretném tudni, hogy a bizottság milyen intézkedéseket akar tenni annak érdekében, hogy a diversifikált gazdaság alakuljon ki Irakban, tehát milyen konkrét intézkedéseket szeretne tenni a bizottság, hogy a jövőben biztosítva legyen az, hogy a deviza bevételek 100%-a Irakban ne származzon a szemét importjából, és hogyan szeretne a bizottság arról gondoskodni, hogy széles körül legyen a szociális jólét Irakban. Oké, okay. Commission. Uh, so... Bizottság, úgy gondolom, hogy ha jól tudom, Olivier de la Rousseau úr van itt a bizottság részéről. Merci. Je... Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy nagyon komplexen fejtette ki a véleményét a jelentéstevő, ezért csak egy-két megjegyzéshez fűznék hozzá pár szót, illetve a kérdésekre reagálnék. Ez a megállapodás, ennek a célja, ahogy ön is mondta, az volt, hogy egy jogi keretet hozzunk létre, ami nem diszkriminatív, és amely az iraki beruházások és az iraki kereskedelem keretét adja. Ezért integráltunk különböző elemeket, például a WTO szabályok képezik ennek az alapját. Ez azért fontos, mert nagyon fontos, hogy előre tervezhető és stabilak legyenek a kereskedelmi kapcsolataink, és ezt az irakiek tökéletes mértékben elfogadták, hiszen ők is elfogadhatónak tartják a VTA alapszabályait. Ott van például a legkedvezőbb tarifákat élvező nemzet koncepciója, és másik olyan elemek is, amelyeket ők el tudtak fogadni. Ami azonban nem egyértelműen egy előrelépés, hiszen ez mondjuk már Líbia is elfogadta, de akkor attól függetlenül azért nagyon pozitív. Aztán érdekes azt is megérteni, hogy muszáj volt menet közben a megközelítésünket változtatni a tárgyalások folyamán. Azért, mert nagyon jó szándékúak voltak az irakiak, és szerettek volna jogszabály vagy megállapodást az EU-val, de nem volt meg a megfelelő jogi keret, az intellektuális háttér, a vámrendszer és az az adminisztratív kapacitás se, amelyel kezelni tudták volna azt, amit mi letettünk az asztalukra. Úgyhogy rugalmasságra volt szükség, hogy az ambícióinkat csökkentsük, és adhok záradékokat építsünk be, illetve kötelezettségeket vállaljunk arra vonatkozóak, hogy a jövőben tovább tudjuk fejleszteni ezt a megállapodást. A cél most az, hogy megnyissuk a piacot az európai vállalatok előtt, a közbeszerzések vagy a szerző szolgáltatások szempontjából nagyon jó eredmények tartjuk ezt. Az irakiak is megértették azt, hogy mennyire elkötelezettek vagyunk. A szolgáltatásokkal kapcsolatban van egy olyan záradék, amely lehetővé teszi nekik azt, hogy kihátráljanak bizonyos esetekben a szerződésből, és a kötelezettségvállalásukat módosítsák. Mm, lássuk csak, milyen kérdéseket tettek fel az iraki gazdaság diverzifikálása. Ahogy az összes hasonló mód, megállapodás, ez alapelv. Ezek keretmegállapodások, amelyek a kondíciókat egységükben vizsgálják, és így teszik lehetővé az európai vállalatok számára azt, hogy jelen legyenek az iraki piacon, a belső politika is nagyon fontos ez a, ebből a szempontból, ahogy ezt Algériával is láttuk, Algéria esetével kapcsolatban is láttuk. Nagyon fontos tehát a nemzeti politikák és a jogszabályalkotás fejlődésének a nyomon követése ezekben az országokban a hitelekkel kapcsolatban. Itt a célunk az volt, hogy általános feltételeket határozzunk meg a szolgáltatások tekintetében, és a vállalatalapítás, illetve az európai vállalatok ottani tevékenykedése szempontjából. Nagyon jelentős előrelépéseket értünk el, sikerült olyan garanciákat is kitárgyalnunk, amelynek értelmében a lehető legjobb elbánásban fognak részesülni az Európai Uniós vállalatok. Aztán azok a kérdések, amelyek közvetlenül a kereskedelmi részre vonatkoznak. A Az Európai Parlament a partnerség és együttműködési megállapodás tárgyalásai folyamán betöltött szerepére vonatkozólag azt látjuk, hogy kedvezően alakultak a tárgyalások, és egész egyszerűen ezért döntöttünk úgy, hogy a kereskedelmi és együttműködési megállapodás helyett tovább lépünk, és inkább partnerségi és együttműködési megállapodásra módosítjuk a címet, de itt egyáltalán nem az volt a célunk, hogy a parlament szerepét bármilyen szinten csökkentsük. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Menendez úr. Gracias, presidente. Bueno, el... Köszönöm szépen, elnök úr, a bizottság képviselője a bizonyos kérdéseket válaszolt csak meg, és csak bizonyos megjegyzésekre, elhangzott megjegyzésekre tért ki. talán nem is ez a megfelelő időpont ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására, vagy nem ő az illetékes ezekben. Azonban Zsadó úr kérdéseit nem nyert megválaszolást, nevezetesen az a kérdés, hogy hogyan csorbul a bizottságunk jogköre. És hát arról sem hallottunk szót, hogy véleménye szerint hogyan kellett volna kinézni a mi bizottságunk munkájának. Tehát szeretnék a most felrakta a fülhallgatót éppen ezért eh, szeretném eh, önnek mondani, hogy eh, nyilván néhány kérdésre választ kaptunk az ön kezdeti kérdésére, ugyanakkor nem, tehát a, a mi jogkörünk e, csorbítására, illetve a mi esetleges szerepünkre. Ez egy fontos téma, éppen ezért ezeket a kérdéseket kérem, ismételje meg. Taylor kollégánknak pedig a következőket mondanám valóban úgy van, hogy az iraki kormány nem tud mindent ellenőrzése alatt tartani, és amit ellenőrzés alatt tart, az sem feltétlen kielégítően. Azonban azt mondjuk, hogy ezt az Európai Unió és egy kormány között kötjük ezt a megállapodást, nem foglalkozunk a kormány legitimitásával, ez nem feladatunk, nem is ennek a bizottságnak a feladata. Tehát az Európai Unió és egy kormány köti ezt a megállapodást. Politikai kapcsolataink vannak ezzel a kormányjal, és ezen belül persze kereskedelmi politikai megállapodásaink is. Taylor kolléga, én talán optimistább vagyok, mint ön. Derülátóbb vagyok, mert a dolgok jelenlegi helyzete azt mutatja, hogy az irakiak nagyon is megértették, hogy mibe mennek bele, és nem csak arról van szó, hogy itt néhány képviselő, a bizottság és az Európai Unió szeretne itt aláírni valamit. Ők is nagyon jól tudják, hogy mit írnak alá, Pemöl kolléga. Osztom az ön helyzet értékelését, és abból indulok ki, hogy az Európai Unió elismeri az iraki kormányt, hiszen nem is tárgyalhatna más esetben velük nyilván nem tárgyalhatna, hogyha azt hivatalosan nem ismeri el, és nincsenek diplomáciai kapcsolatai sem vele. Nem tudom, hogy a korábban felvett hiteleket visszafizették-e, ezt talán meg kellene vizsgálni. Erre a kérdésre ebben az időpontban nem tudok még választ adni. Kászpari kolléga, nos, a bizottság ezekkel a kérdésekkel már foglalkozott, nem, akar, nem is akartam ezekre a kérdésekre kitérni, hogy ne legyek túl terjeszkedő. Azt azonban nem mondanám, hogy az import 99,99%-a olajból áll. Ez teljesen nyilvánvaló, tehát itt a diversifikálása eh, az exportnak az nagyon is kívánatos. Köszönöm szépen! a kérdéseket, várom a módosítókat, akár hivatalos, akár eh, informális formában, és szeretném, hogyha többet érnénk itt el, mint egy puszta eszmecserét. Eh, Köszönöm szépen. A koordinátorok ülésén meg fogjuk a lehető legalaposabban vizsgálni ezt a kérdést, hogy a partnerségi és együttműködési megállapodás ügyét körül tudjuk járni. Nyolcadik pont előtt még emlékezhetnék arra, hogy nagyon-nagyon sűrű a programunk az előzetes jelentés március 3-ára fog elkészülni, kb. 24 órájuk lesz a módosítók benyújtására, és 17-én, március 17-én szavazunk erről a szakbizottságban. És most jön a 8. napi rendi pont. Az Európai Unió és Korea közötti szabadkereskedelmi megállapodásról lesz szó. A védzáradékról és a az egész megállapodásról szóló szavazást elhalasztottuk mára annak érdekében, hogy a különböző frakciók a kérdéseiket, felvetéseiket megfelelően végig tudják gondolni, és integrálni tudják Korea politikájukat a CO2 kibocsátással kapcsolatos politikájukkal. sikerült minden frakcióban ezt a jogszabálytervezetet megvizsgálni, remélhetőleg. Ez volt ennek a napirendi pontnak a célja, az, hogy visszatérjünk most egy picit erre a témára, és meghallgassuk az Európai Bizottság ellenzését erről a koreai politikáról, az autó kibocsátásával kapcsolatos jogszabálytervezetükkel mire jutottak a koreaiak, és ez milyen kihatással van az Európai Unió és Korea szabadkereskedelmi megállapodására, illetve az ezzel kapcsolatos tárgyalásokra. Különböző jelentésteve, jel, jelentéstevőink vannak. Garcia de Pazarónak adom meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem leszek túl hosszú. Két fontos megjegyzésem lenne. A bizottság üdvözli az INTA kezdeményezését, ami a CO2 jogszabályjal kapcsolatos egyeztetéseket illeti. Ez a szakbizottság az együttdöntési eljárás keretében kapcsolódott bele a munkába, és reméljük, hogy hasonlóan erőteljes lesz a szavazás majd a szabadkereskedelmi megállapodásról Kóra és az EU között. Két ponton szeretnék értékelést tenni. Korea nem sokára elfogad majd egy jogszabályt a kibocsátással kapcsolatban, és ezen kívül létezik még Korea és az USA között is egy megállapodás, amely bizonyos szabadkereskedelmi elemeket és tartalmat. Ami a koreai CO2-es jogszabályt illeti, az elmúlt héten technikai jellegű debriefingre került sor, és itt a képviselők által felvetett kérdésekre igyekeztünk válaszolni. Amennyiben vannak még részletesebb felvetések, szívesen reagálok ezekre is. Két nagyon fontos dolgot sikerült elérnünk. A koreai környezetvédelmi minisztérium módosításai bekerülnek a CO2-es jogszabályba, és azok az akályok, amelyeket az európai vállalkozások felvetettek, szintén meghallgatásra találtak, hiszen nem fair módon kezelték az európai vállalkozásokat, és a Környezetvédelmi Minisztérium nyilatkozata alapján úgy tűnik, hogy ők ezeket a felvetéseket figyelembe vették írásban is küldtem már információt a szakbizottságnak, de, mint említettem, szívesen reagálok szóban is. azokat a felelősségvállalásokat, eh, amelyeket Korea tett a kibocsátás csökkentésével kapcsolatban, ezek nem eh, sérültek, és eh, a koreai hatóságokkal folytatott megbeszéléseken igyekeztünk megvalósítani a megfelelő tehervállalás megosztását, és remélem, hogy a technikai információs ülésen is sikerült ezekre reagálnunk. Úgy érezzük, hogy a jogszabály, amelyet a koreai hatóságok bejelentettek, tekintettel van az Európai Unió aggájaira. Éppen ezért a parlamentnek sincsen oka a kételkedésre, és reméljük, hogy ez a szavazáson is kiderül. A második pont, és ezt ön nem említette meg az elején, a koreai Korea és az USA között kötött megállapodás, a decemberben kötöttek, és ennek is vannak szabadkereskedelmi vonulatai. Pablo Szalvával egyeztettünk a témában, és hangsúlyozni szeretném hangsúlyozni, hogy a bizottsági értékelés azt állapította meg, hogy ezek a plusz megállapodások sem veszélyeztetik az európai exportőrök versenyhelyzetét a koreai piacon. Két ügyet is szeretném, meg szeretnék említeni. Létezik egy speciális védzáradék az autógyártás esetében, de ez nem különbözik attól, amit az általános védzáradék tartalmaz, és amiben megállapodtunk Koreával. Tehát ebben a speciális védzáradékban nem szerepel olyan elem, ami a, az amerikai autógyártókat előnyösebb helyzetbe hozná, mint az európai gyártókat. Értékelésünk alapján úgy éreztük, hogy a speciális biztonsági záradék sem veszélyezteti az európai érdekeket figyelemmel fogjuk követni azt, hogy hogyan sikerült ennek a megállapodásnak az elemeit megvalósítani, és biztosítani fogjuk azt, hogy Korea eleget tegyen az összes felelősségvállalásának. Nagyon fontos témáról van szó, és a bizottság várja az együttműködést, a további együttműködést ezzel a szakbizottsággal, és remélhetőleg a szakbizottság erőteljes szavazáson megfelelő üzenetet küld, majd köszönöm. Euh, köszönöm Robert kollégánk, aki nagyon napra kész ezzel a szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatban, ráadásul jelentéstevő, és annyira szüksége volt meghallgatni azt, hogy mit hallott, most reagálhat. Köszönöm, Robert. Köszönöm, elnézést, egy picit késtem, de biztos vagyok benne, hogy egy kis problémánk van, amikor Angliában fúj a szél, akkor valamiért nem tudnak repülni a repülőgépek. Köszönöm szépen, amit elmondott, és amit elmondott Ignácio, látom, hogy nagyon keményen dolgozott, és a széndiokszid kibocsátás mindig nagyon aggasztott minket. Ez volt az egyik olyan ügy, amelyel kapcsolatban nem volt igazi iránymutatás. A dokumentációból látszik, hogy múlt héten is volt egy közös tanácskozásunk, és nagyon jól elmagyaráztak, hogy miről is van szó. Úgy érzem, hogy egészen elégedett lehetek az eredményekkel. Az az érzésem, hogy eléggé világos most a helyzet, az Európai Parlament Pablo Záber és a védzáradék révén meg tudott oldani problémákat anélkül, hogy kizárólag az Európai Bizottságra hagyatkoztunk volna. Fantasztikusan végezték a dolgukat, csak úgy, mint a tanács, kiválóan működtek együtt, és mivel nincs -e további személyes problémám ezzel kapcsolatban, azt szeretném, hogyha szavaznánk róla. Tudom, hogy nem feltétlenül fog mindenki mellette szavazni, elképzelhető, hogy lesznek olyanok, akik nem szavaznak rá. Ma reggel hatkor az egyik nemzeti tévénken volt egy vita a kereskedelmi megállapodásokról. Az összes szakértő azt mondta, hogy ez kiváló kereskedelmi szerződés, amely prosperitást fog hozni az Európai Uniónak ez az egyetlen előremutató út, és talán egyszer sikerült a brit médiában fején találni a szöget, és szeretném kérni a képviselőket, az jelentéstevőket is, hogy ezt vegyék figyelembe, és ismét elnézést kérek, amiért késtem. Köszönöm szépen, most pedig kollégánknak, Pablo Zálbának adom meg a szót, aki Benzemát próbált a Barszában helyettesíteni, és ő akart lenni a csatár, de hát nem sikerült neki, ezért itt van. En primer lugar, me gustaría agradecer al señor Becero todo su trabajo. Először is szeretnék köszönetet mondani a magyarázatok, a hozzáfűzött magyarázatok pontosságáért. Nem tudom, hogy a védzáradékkal kapcsolatban most pontosan mi a helyzet, de a végső soron pozitívak az eredmények, tehát gyakorlatilag elkezdhetjük akár a megvalósítást is. Úgy gondolom, hogy minden kérdést tisztáztunk, ami ezzel a megállapodással és a szén-dioxid kibocsátással kapcsolatban felmerült. Egy dologra térnék csak ki. Az európai gyártók 5 évet kapnak arra, hogy 29 szabványt kiigazítsanak. Remélhetőleg ez nem fog túlzott költségekkel együtt járni. úgy tervezik, hogy kb. 25 ezer autót fognak tudni majd a koreai piacon értékesíteni. Amire kíváncsi lennék a megállapodással kapcsolatban, jó lenne, hogyha kicsit precízebben szólna erről a pontról. Köszönöm, az árnyék jelentéstevők közül kíván-e valaki hozzászólni, nem? Akkor én az én frakcióm részéről a zöldek nevében azt szeretném elmondani, hogy meg tudom érteni azt, hogy Robert elégedett, és végül James Bond Aston Martinját akár egy koreai autóra is lecserélheti, de ha ennél komolyabbak akarunk lenni, akkor európai stratégia szempontjából és kereskedelmi stratégia szempontjából azért vannak aggájaink. Az Európai Unió hosszú ideje nem írt alá kereskedelmi szerződést, és az egyik első ilyen példa most megkérdőjelezi, a, bármit is mond az Európai Bizottság, azt, hogy megfelelő környezetvédelmi politikát tudjunk folytatni. Ez nagyon rossz jelzést ad az EU számára véleményünk szerint. És nem is csak arról a rengeteg széndiokszidról van szó, amit kibocsátanak majd azok az autók, amelyek a derogáció értelmében koreai autók lesznek itt Európában, és nem európai autók, amelyeknek alacsonyabb a kibocsátása. Tehát nem csak ez fog problémát okozni, hanem az is, hogy ha így csökkentjük a környezetvédelmi elvárásainkat, akkor mi lesz a következő megállapodásokban? Akkor a Kanada majd eljön az EU-hoz, és azt fogja mondani, hogy hát azt szeretnénk, hogy legyen egy kis módosítás az egyik Európai Uniós irányelvben annak érdekében, hogy a, a kanadai homokbitument is vegyük be a tüzelőanyagok közé. Tehát most prioritás lesz számunkra az, hogy az irányelveinket és az irányelveinkben lefektetett elveket megőrizzük, vagy pedig az export fejlesztése érdekében feladjuk azt, amit elértünk az európai környezetvédelmi politikákban. Csökkentjük-e etéren az ambíciónkat? Tehát az Európai Unió részéről hiba az, hogyha az Európai Uniót a környezetvédelmi politikájában engedményekre szorítjuk rá éppen ellenkezőleg nekünk kellene ösztönözni a többi országot arra, hogy szociális és környezetvédelmi tekintetben a mi normáink felé közelítsenek. Nem nekünk kéne engedni, ezért ez egy nagyon fontos elvi kérdés szerintem. Először jöjjenek a szociális és a környezetvédelmi érdekek, és utána vegyük figyelembe a kereskedelmi érdekeinket. A bizottság szeretne reagálni a felszólásokra, akkor megkapja a szót. Köszönöm szépen. A két speciális kérdésre reagálva, amelyeket Zalba képviselő és ön tettek fel. A biztonsági standardok területén Pablo Szalba jelezte, és mi a tárgyalásokon hangsúlyoztuk azt, hogy a 15 legfontosabb biztonsági standard esetében. E, ezeket Kórea teljes mértékben e, hajlandó átvenni mennyiségi e, korlátok nélkül. Az európai ipar által jelzett standardokat tehát figyelembe vették, a megállapodás hatályba lépésétől kezdve. Tehát úgy értékelték a koreaiak, hogy ami biztonságosnak számít Európában, az biztonságosnak kell, hogy számítson Koreában is. Ami az egyéb standardokat illeti, létezik egy átmeneti időszak, amíg, az Európa, amíg Korea harmonizálja a jogalkotását az európai jogszabályokkal. A megállapodásban van egy speciális záradék, és Korea nem képez ezek által piaci akadályt. Tehát a bizottság meg, meg fogja vizsgálni azt, hogy Korea tényleg eleget tesz -e ezeknek a szabályozásoknak és azt is megvizsgáltuk, hogy az USA és Korea között megállapodás torzítja majd a versenyhelyzetet a koreai piacon az európai gyártók számára. Nagyon szoros figyelemmel fogjuk tehát követni ennek a jogszabálynak a megvalósítását, ami a speciális kérdést illeti, Zsadó úr, biztosíthatom önt arról, hogy az Európai Bizottság szorosan együtt működött ebben a témában, és a DG Climate soha nem tett semmit annak érdekében, illetve nem próbálta meg Kórát eh, rábírni arra, hogy csökkentse a környezetvédelmi standardjait, tehát eh, ami a széndiokszid kibocsátásának csökkentését illeti, nagyon fontos, hogy a koreai jogszabály ne rújon plusz terhet az európai gyártókra. Az eredeti javaslat, amit a koreai hatóságok benyújtottak, a terhet az európai exportőrökre rótta, és ők pusztán képviseltek, ami az eladásokat illeti a koreai piacon. Nagyon fontos, hogy a környezetvédelmi védelmi szempontok is eh, megvalósuljanak, de ne torzuljon a versenyhelyzet az európai exportőrök számára. Az egyensúly megfelelőnek tekinthető, szívesen adunk további részletes magyarázatokat, de a koreai kötelezettségvállalás nem csökkent a széndiokszid kibocsátásának csökkentését illetően a koreai eh, gyártók és az európai exportőrök megfelelő és ugyanolyan versenyhelyzetben vannak. Köszönöm. Áttérünk a következő témára. 5 órakor kéne, hogy szavazzunk, akkor kezdődik a szavazás, de még van egy nagyon fontos témánk Marokkóval kapcsolatban, és a bizottság is részt vesz egy eszmecserén, a vállalkozási DG, a az EBO hálózat erőforrás központra irányuló javaslata. Ez az erőforrás központ egy olyan téma, amelynek kapcsán rendszeres egyeztetésben vagyunk, és a költségvetési vetülete is érdekelnek bennünket ennek a témának, és a DG Entreprise képviseletében Széber úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Yes, thank you very much, Chairman. Um, Köszönöm szépen, elnök úr, Közten Zíbernek hívnak, és a, a um, vállalkozási főigazgatóságon dolgozom. Az európai kis- és középvállalkozások hozzáférhetnek harmadik ország piacaihoz, de sajnos csak nagyon kevés közülük uh, teszi ezt meg valóban. További uh, információkra és támogatásra van szükségük, ugyanúgy, ahogy a nagyvállalkozásoknak, amikor harmadik országok piacait keresik meg. Az EBO hálózaton tíz éve dolgozunk, ezek magánfinanszírozásból valósulnak meg európai vállalkozások képviselőivel. Nagyon sok olyan nagy vállalkozás is része, amelyek harmadik országokban tevékenykednek. Évente kétszer meghívjuk őket arra, hogy az Európai Uniós intézményekkel egyeztethessenek, illetve networking tevékenységet folytathassanak. Azt gondolom, hogy az Európai Unió profitálhat az ő kapcsolataikból a harmadik országok piatain, a szaktudás, a piaci hozzáférése és a hozzáférés akadályaira vonatkozik. Ez a tudás segítheti azokat a vállalkozásokat, amelyek a piaci hozzáférést keresik. Az EBO hálózat azt javasolta, hogy Brüsszelben kerüljön létrehozása az EBO hálózat irodája. Támogatjuk a különböző szakértelem és szaktudás összevonását, csoportosítását, és fontos, hogy ezek ne legyenek versenyhelyzetben egymással például a harmadik országok piacaira és az akadályokra vonatkozó szaktudást, több millió kis és középvállalkozás tapasztalatait az Európai Unió képviseletein, illetve jelentős adatbázisok is léteznek, amelyek létrehozásában kollégáink részt vettek világszerve, világszerte. Hát nagyon fontos ezekhez a tapasztalatokhoz hozzáférni. Az EBO hálózat irodája már eh, meglévő tagországi struktúrákkal eh, átfedésben lehet, és ezt el szeretnénk kerülni. Egy nagyon versenyképes területről van szó, hiszen eh, más szereplőkre is hatással van ennek a hálózatnak a tevékenysége. A két finanszírozással, támogatással kapcsolatban nincsen véleményünk, hiszen mindez eh, precedens szolgáltathatna más eh, hálózatok számára. A bizottság jelenleg kommunikét készít a parlamentnek és a tanácsnak az Európai Unió kis- és vállalkozásának támogatásáról az Európai Unión kívül. Szeretnénk egy stratégiát létrehozni az ilyen jellegű prioritások megvalósításában. Közkonzultációra kerül majd sor remélhetőleg márciusban a bizottság javaslatairól, és ezután a bizottság nyára vagy szeptemberre készítheti el a végleges javaslatot. A kommuniké a tanulmány arra a tanulmányra épít majd, amelyet az Európai Parlament is támogatott, és nagyon fontos, hogy a kis- és középvállalkozások nemzetközi szinten is megjelenthessenek. Kísérleti tanulmányok is készültek, már illetve kísérleti projektek, amelyeket a parlament finanszírozott, illetve Indiában és Kínában támogató irodák létrehozására iránymutatásokat fog kidolgozni a bizottság az új támogató központok létrehozásáról. Köszönöm. Köszönöm ezek, ezt a tájékoztatást. Figyelembe fogjuk ezt venni az összes költségvetési kérdéseket érintő vitánk során, hogy hogyan tudjuk ezeket a kezdeményezéseket a lehető legjobban támogatni. Köszönöm szépen, amennyiben nincs hozzászólás, akkor mielőtt vitának visszaadom az elnöklést, az elnöki széket, elnékeztetnék arra, hogy most zárt ajtók mögött fogjuk folytatni az ülést. Akik maradhatnak, azok a képviselők nyilvánvalóan, az INTA titkársága és alkalmazottai, a frakciók politikai tanácsadói, az asszisztensek, a képviselőasszisztensek, illetve a jogi szolgálat képviselői. A többiek számára